Kérem a nagyra becsült képviselőtársakat, hogy foglalják el a helyüket, maradjanak csendben, folytatjuk az Európai Parlament plenáris ülését, amelyet június 9-én függesztettünk fel az az előző ülés eh, jegyzőkönyvét kiosztottuk, van-e valakinek megjegyzése a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? amennyiben nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük.